Kedves kollégák, akik eh, szeretnék elhagyni a plenáris termet, akkor tegyék ezt gyorsan, és eh, most pedig áttérünk a szavazat magyarázatokra. Néhányan szerepelnek a listámon. The first one will... Az első Charles Gorenz. Monsieur le Président, oui, oui. Monsieur le Président, est-ce que je peux faire mon explication de vote? Tisztelt elnök úr, megkezdhetem-e szavazatmagyarázatomat? Tegnap az elnök úr hangsúlyozta, hogy fontos a közösségi eh, módszernek a tiszteletben tartása. Ez garantálja, hogy minden tagállam és minden közösségi intézmény a döntéshozatali eljárásban megfelelően tudjon eljárni. A bank és pénzügyi válságnak a kérdésének a kezelése 2008-ban az ellentétes volt ennek a módszernek, amit tegnap Barroso úr is említette. 2008-ban hiába vártuk, hogy Barroso úr rendre szólítsa fel mindenkit. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Német Szövetségi Köztársaság valamennyien a G4-eknek a részesei, de ugyanígy Belgium, Ausztria, Magyarország, Luxemburg, Lettország és mások is, is kizártak egy nagyon fontos fázisából ennek a döntéshozatali eljárásnak. Tisztelt Barroso elnök úr, ki kellett valaki kényszerítenie 2008-ban a közösségi eljárás tiszteletben tíz, tartását, úgy, ahogy ezt tegnap mondta. Ezért nem tudom támogatni az ön jelölését. Tisztelt elnök úr, emlékezje meg, hogy ilyen zajban, ilyen bruhahában nagyon nehéz beszélni, hogyha szót kap az ember. Elnök, teljes mértékben egyetértek önnek, ezért kérem, hogy akik el akarják hagyni a termet, tegyék ezt azonnal és csendben, azért, hogy tudjuk folytatni a munkát. A következő hozzászóló Crescenzo Rivellini úr. Grazie, Presidente. Presidente, dopo... Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék reagálni dél-olaszországi helyzetünkre. Azért szavaztam barozom mellett, mert remélem, hogy Dél-Itália, Dél-Olaszország elnöke is lesz, hogyha a bizottság elnöke lesz a további öt évben. Nyilván a földrajzi elhelyezkedés miatt mindenkinek más, a háttere, más a kultúrája, de nagyon jó kapcsolat alakult ki az országokon belül, az országok között, régiók között, és fontos itt az Európán belüli regionális feladatok és gondoknak a felismerése és egymás megsegítése. 150 millió polgár csatlakozott az Európai Unióhoz, és nyilván, hogyha nagyobbak a keresetek az egyik, illetve másik területen, ez nem fog senkinek tetszeni. Nápoi nyelven folytatja a képviselő. Európa és sta mezzo unisce mondi diversi, fa storia, fa posizione geografica, fa cultura e l'accoglienza e può fare assai per tutto il vecchio continente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 Sir, I know you are new. Tudom, hogy új, de legközelebb tartsa be az egy perces. Egy percet vehet igénybe szavazatmagyarázatra. Daniel Hennen a következő a listámon. Köszönöm, elnök úr. Az idő hozzászoktatott már minket ehhez az ürességhez, amelynek tagjai vagyunk. Az Európai Unió struktúrájában azt látjuk, hogy létezik a végrehajtó hatalom, a törvényhozó hatalom, és pedig ez a hatalom egy nem megválasztott eurokrácia kezében van. Az Európai Bizottságot senki nem választja, és senki nem tud megszabadulni tőle. Az egyetlen demokratikus dolog, ami történet az Európai Bizottsággal az az, hogy szavazunk a vezetőjéről, és ez emlékeztet engem a régi jó kgst és időkre, ami körülbelül ugyanígy nézett ki, mint ez az európai struktúra. A bizottságnak federalista elnöke van és jó fej, a brit politikusokkal jó tud klaterkázni, nincs vele úgy semmi baj, de igazából nem túl demokratikus az a módszer, ahogy a bizottság tagjai, illetve a bizottság elnöke megválasztásra kerül. Hiszen az embereknek semmi köze ahhoz, hogy ki a bizottság elnöke. Thank you, Mr. Said Kam- Köszönöm, Said Kamal úr. Much, Mr. President. And like... Köszönöm. És én is szeretném elmondani, hogy nekem is megvoltak a fenntartásaim Barrózó úr újraválasztásával kapcsolatban. Hiszen ő mindenképpen az európai integrációt szorgalmazza néha az európai emberek és Európa akarata ellenére is. Gondoljunk arra is, hogy például az észszerű szabályzás mellett volt. De mi ez? Az emberek nem tudják, azt hiszik, hogy ez rossz. Azt hiszik, hogy a rendeletek rosszak. De szeretném megkérdezni, hogyha tényleg támogatja az észszerű törvényhozást, az észszerű rendeleteket, akkor becsültesse fel a gazdasági kihatásokat is. Itt azt láthatjuk, hogy a bizottságnak nem volt eddig lehetősége arra, hogy a gazdaságra gyakorolt hatásokat is megvizsgáltassa. Szeretném megkérni Baróz úrat, hogy gondolja újra ezt. Thank you. Now I have mis- Köszönöm. Andrew Bron kap egy percet szót. Én az erdőtüzekkel kapcsolatban a közös állásfoglalás indítványt elutasítottam. Tudjuk, hogy milyen károsak az erdőtüzek, mennyire szennyezik a környezetet. Azonban az Európai Uniónak eh, nem nagyon van beleszólása a tagállamok jogalkotásába ezen a területen. Az O3-as és az O8-as pontra hívtam fel, fel a figyelmet, hiszen itt a humanitárius eh, reagálásról van szó. Hiszen egy erdőtúz után mindenképpen szükség van, hogy humanitárius segítséget nyújtsunk. Ez a Europe Aid esetében meg is mutatkozott. Köszönöm, elnök úr. Végezetül Klész úr. Ja, dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden bij de eindstemming van de resolutie, hoewel dat met... Köszönöm, tartózkodtam eh, a állásfoglalás szavazásánál nagyon sok pozitív elemet találunk a joganyagban, mint például olyan intézkedések támogatása, amelyek a katasztrófa védelem erősítését célozzák meg, vagy pedig a szakértőcsere, tapasztalatcsere. A nyáron ismét megmutatkozott, hogy az erdőtüzek óriási mértékben tomboltak Európában, és ez ismét megmutatta, hogy nem mondhatunk le az együttműködésről. Vannak már együttműködési formák, ezek természetesen tovább is építhetők. Azonban, hogyha az Európai Unió egy, rea- egy reagáló csapatot hozna létre, akkor ennek nem értem, hogy mi lenne az értelme. Egy új európai intézmény születne, új bürokráció születne. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki még, aki szót kér? Hogy elmagyarázza, miért szavazott úgy, ahogy szavazott. Ha nem, akkor most lezárom az ülést, és háromkor találkozunk délután. Köszönöm. Köszönöm.